És most rögtön áttérünk a következő napirendi pontra, ami szintén a bizottság alelnökéhez tartozik, nukleáris fenyegetések és emberi jogok Észak-Koreában. Madam Ashton, you have the floor. Thank you, Mr. President. North Korea... Köszönöm szépen. Észak-Korea továbbra is az egyik legelszigeteltebb ország a világon, és a legellenségesebb szomszédaival szemben. A kis elittől eltekintve a legtöbb ember minden nap ö, ö, ö, szenved, és az élelmiszerellátása nemzetközi donoroktól függ. Habár harmadik generációs vezetők vannak most már, nem igazán sikerült gazdasági reformokat bevezetniük, és nincs pozitív változás. Míg az emberek szenvednek, a rezsim a erőforrásait katonai forra, dolgokra fordítja, a hatoldalú tárgyalások megakadtak. Mindezek ellenére továbbra is egy hosszú távú programot szeretnék létre, szeretnének létrehozni, amely a balisztikus rakéta programot támogatja. De februárban nukleáris teszteket is végrehajtottak, ezek provokatív tettek voltak, amelyek számos fenyegetést jelentettek. Az Európai Unió teljes mértékben elítéli a legutóbbi nukleáris teszteket, ezek veszélyeztetik a, a atomfegyverek terjedésének megállítását, és veszélyeztik a békét is. Az Egyesült Államok és az EU is lefektette azt, hogy ha Észak-Korea más utat választ, akkor erre megfelelően válaszolunk. Kínával és az Egyesült Államokkal is feltettem mindezt. Kínát támogattam abban, hogy nyomás alá helyezzék Pyongyangot. Ezen kívül dél koreával és az új dél-koreai vezetéssel is kapcsolatban maradunk, és ők is eltökéltek amellett, hogy részt vegyenek mindenben, azt is tudnunk kell, hogy Japán is hallandó volt a párbeszéd megerősítésére a nemzetközi közösség, az ENSZ biztonsági tanácsán keresztül egységesen küldött üzenetet Észak-Koreának, hogy nem fogadjuk el azt, hogy a nemzetközi atomfegyver ö, ö, sorompót megsérték. Az ENSZ 2094-es határozata, amit március 7-én fogadtak el, azok, azok plusz korlátozó intézkedéseket vezettek be a pénzügyi szektorba. Egyértelmű az, hogy az ENSZ biztonsági tanácsa további lépéseket fog tenni akkor, hogyha Észak-Korea megsérti a nemzetközi szabályokat. Üdvözlöm az ENSZ diplomáciai erőfeszítéseit, illetve Oroszország és Kína erőfeszítéseit is, amelyel egységessé lehetett tenni az ENSZ megközelítését. Az Európai Unió erősen támogatta hatodalú tárgyalásokat az évek során, és gazdasági és biztonsági érdekeink is vannak a régióban. Támogattuk az ENSZ rezsimet, és illetve a szankciókat, amiket az ENSZ határozata után fogadtak el a 2006-os nukleáris tesztek, 2009-es tesztek után, illetve a 2012-es decemberi atomtesztek után fogadtak el. A legutóbbi események után új intézkedéseket készítettünk elő, amelyek megfelelnek az ENSZ, állás, az ENSZ határozatának, korlátoztuk a különböző fegyverek kvittelét, illetve bizonyos pénzügyi tranzakciókat is. Továbbra is etöketek vagyunk annak irányába, hogy az új provokációkra reagáljunk. A legutóbbi az, az volt, amikor az 53-as fegyverszünetet egyoldalúan élventelennek nyilvánították. Az ilyen fajta provokáció elfogadhatatlan, és pontosan ezért volt az, hogy a külügyügyek tanácsa február 18-án egy új korlátozó intézkedéseket megáforuló csomagot fogadott el, amelyek tovább megerősítik a biztonsági tanács január 22-i intézkedéseit. Továbbra is aggódunk az emberi jogi helyzet miatt Észak-Koreában. Japánnal együtt az EU az emberi jogi tanácson Genfben egy határozatot fogadott el Ezen kívül segítség, szeretnénk segítséget nyújtani az Észak-Koreában élőknek humanitárius alapon. 2011-ben 10 millió eurót adtunk sürgősségi élelmiszersegélyre a világ élelmezési, világ élelmezési programon keresztül. Ezt a legsérülékenyebb kapták, főként az 5 év alatt élő árvák, a terhes nők, idősek és fogyatékkal élők. Továbbra is segítjük az ENSZ-t abban, hogy egységesen tudjon fellépni, ez az egyetlen módja annak, hogy fenntartsuk a, az atomfegyverek terjedésének tilalmát, és hogy szolgáljuk az észak embereket. Köszönöm szépen. A képviselőcsoportok nevében felszólaló következnek elsőként Elmar Brock úr. Kettő percben. Herr Präsident! Elnök úr, tisztelt főképviselő asszony, kedves kollégák! Ashton Asszony, szeretnék köszönetet mondani a bevezetőért az elmúlt hetekben elért eredményekről. Észak-Korea egy feudális állam, hihetetlen szenvedésben és elnyomásban élnek az észak-koreaiak. Az ország ugyanakkor agresszív is. És amikor egy ilyen ország atomfegyvereket fejleszt, és azokkal kísérletezik, ezt egy rakéta programmal is összekapcsolja, akkor azt hiszem, hogy itt az ideje a vészjelzés adásának. Az 1953-as meg nem támadási szerződés fegyverszüneti megalapodást is egyoldalán felmondja, a kommunikációt visszaszorítja, csapat összevonásokat hajt végre, és ezeknek voltunk szemtanúi az elmúlt években. Itt egyértelmű a háborús fenyegetettség, fenyegetés az ország részéről, és ez gyakorlatilag hosszú távon megváltoztathatja a régiót. Egy ilyen állam, egy ilyen agresszivitás, ilyen nukleáris képesség, kapacitás igen súlyos kihatással lehet az egész régióban, Eh, ha ehhez hozzászámítjuk más eh, országok eh, nukleáris kapacitását is. Konkrétan itt gondolok Iránra. Azt hiszem, hogy ennek igen drámai a jelentősége, és ezzel fennáll egy nukleáris háború veszélye, mégpedig oly mértékben, amit korábban nem látunk. Kína mindebben nagyon fontos szerepet játszik, és csak Kínával összefüggésben lehet, és Kínával közösen lehet nyomást gyakorolni Észak-Koreára, hiszen Észak-Korea nagy mértékben és szinte kizárólag Kínától függ. És ezt az üzenetet kellene nemzetközileg is közvetítenünk. Köszönöm. Gomez asszony következik, ugyancsak kettő percben de ataque preventivo nuclear por parte do regime norte A, az atomfegyvercsapás fenyegetése elfogadhatatlan provokáció Dél-Koreával, Japánnal, egyes, az Egyesült Államokkal szemben, és általában a globális biztonsággal szemben követőjük azt, hogy Észak-Korea Észak tartsa tiszteletben az atomsorompó egyezményt, és az 53-as fegyverszüneti megállapodást amelyet az ENSZ BT is kész egy évvel látott el, illetve tiszteletben kell tartani. Észak-Korea nem csak saját országát és biztonságát fenyegeti, hanem az egész térséget. Az észak-koreai gazdaság egésze a, a, fegy, a hadsereg fenntartására és az atom ö, ö, arzenál kiépítésére koncentrál, miközben a lakosság rettenetes szegénységben gyakorlatilag emberi jogok nélkül tengeti életét. A észak korát nevezhetjük feudálisnak, vagy egy űrült államnak, de ez voltak épp keveset számít. Nem engedhetjük meg, hogy a provokatív pályán maradjon, mert a végső soron ö, ö, azt is látni kell, hogy Kína gazdaságától, Kínától függ a észak-koreai gazdaság, Kína pedig a béti állandó tagja, kell fel kell, hogy vállalja kötelezettségvállalásait a saját hátsó udvarán is, azaz Észak-Koreával kapcsolatban is. Kína nem ö, enged, fogadhatjuk el, hogy Kína elfogadja a határsértéseket és Észak-Korea magatartását, mert ez a felelőtlen magatartásra bátorítja Észak-Koreát, és az egész térséget veszélybe sodorja. Csak Kína tudja észre téríteni Fenyánt, a hatoldalú tárgyalásokat, tehát arra kell felhasználni, hogy megtaláljuk a Kyoto egy atom, atomfegyvermentes térség létrehozására és az észak-koreai térség átalakítására, rezsim átalakítására. Nemzetközi szankciók nélkül, fennjelenleni szankciók nélkül nem lehet ezt elérni. Ugyanakkor az EU-nak tárgyalnia kell fel, hogy gyorsítani a tárgyalásokat minden fórumon, Észak-Koreával kapcsolatban, a civil társadalommal is valamiképpen kapcsolatban létve. Miközben Közben liberálisok nevében. President Shurian, uh, eh, Ashton, colleagues. Elnök úr, Ashton asszony, a félsz, koreai félszigeten eh, a válság gyakorlatilag már hosszabb ideje fennáll, de az elmúlt eh, időszak eseményei, különösen a provokációk, minden korábbi előrejelzésen túlmegy, és a nemzetközi vezetők minden korábbi elképzeléseit felül túlszárnyalja. Elfogadhatatlan és felelőtlen a nemzetközi közösséggel szemben menésnek minősül az észak-koreai megnyilvánulás. Az észak-koreai állampolgárok megkínzása, azon az alapon, hogy külső fenyegetést vélemez az ország elfogadhatatlan. Az észak-koreai állam a saját állampolgárait fosztja meg az alapvető jogoktól. És ez gyakorlatilag a szomszédok idegeit is hát próbára teszi. Kim Jong-un lehet, hogy gazdasági fejlődés és reformot akar, esetleg az életszínvonal javítására törekszik, de a katonai erővel való fenyegetőzés túlságosan veszélyes. Nem szabad, hogy részt vegyünk ebben a karcsörtetésben. A dél-koreai torpedó támadás áldozatainak emléke még mindig bennünk él, és éppen ezért a dél-koreai partnert biztosítanunk kell teljes szolidaritásunkról, de ugyanakkor megfelelő arányos intézkedésekre és reakcióra is szükség van. A demokratizáció ott kezdődik, hogy az alapvető emberi jogokat elismerjük, és ez nagyon fontos az EU, az EP számára, és nem szabad megengednünk a katonai erővel való fenyegetést. Tő felszólaló Kromberg asszony két percben. Honorable members. Tisztelt képviselő, a zöldek csatlakoznak az atom kísérletek és a rakétakísérletek elítéléséhez. Azt is követeljük, hogy a további rakétatesztelésekről mondjon le Észak-Korea, és a preventív nukleáris csapás eszközét is ö, tiltjuk. Az ENSZ vonatkozó kartája alapján arra sürgetjük Észak-Koreát, hogy térjenek vissza a tárgyalóasztalhoz, és írják alá a kiegészítő jegyzőkönyvét, a vonatkozó megállapodási jegyzőkönyvét. Észak-Korea a a rakétakísérletek vonatkozó moratóriumot is be kell tartsa, és a tesztelés tiltásáról szóló egyezménynek megfelelően kell eljárjon. Ugyanakkor frakciónk sajnálja, hogy az EP állásfoglalás nem szól arról, hogy a többi atomfegyverrel rendelkező ország mit tehetne és kéne tegyen annak érdekében, hogy az atomcsapások lehetőségét, vagy a még rosszabb, az atomháború lehetőségét kiköszöböljük. Az atomfegyverrel rendelkező országok beleértve néhány EU tagállamot is a státusz és presztízs érzetét le kell választák az atomfegyverek birtoklásától. A nemzetközi reputáció egy államnak nem atomfegyver révén valósul meg. Észak-Korea azt hiszi, hogy ez összefügg, ennek e szerint jár el. Annak érdekében, hogy erősítsük az atomfegyverek leszerelése vonatkozó erőfeszítéseket, az piti egyezményt kell betartani. Tehát azok, amelyek aláírták, és azok is, amelyek nem, le kell mondjanak az atomfegyverek birtoklásáról. Nagyon örülök annak, hogy az Európai Parlament jóvá hagyta a globális zéró tervet, és a képviselők kétharmada aláírta ezt a most már hivatalosá vált Európai Parlamenti szakpolitikát. Ez jó kiinduló pont, most határozottabban kell elindulnunk az atomfegyverek leszerelése és az atomfegyverek terjesztésének megakadályozása ellen. Köszönöm felszólaló Migalski úr egy percben. Köszönöm szépen, e, e, elnök úr, a mai témánk a, az ember jogok hiánya, a demokrácia hiánya olyan helyzetet eredményez Észak-Koreában, amely óriási kihívást jelent a világ békéje szempontjából. Gondolnunk kell azokra az észak-koreákra is, akik rengeteget szenvedtek. Ők talán az egyik, a világ leg, egyik legelnyomóbb rezsimének lakói. Az Egyesült Államokkal, illetve Dél-Koreával együtt közösen kell fellépnünk a nukleáris tesztek ellen. Gondolnunk kell azokra a az észak-koreákra, akik a kormányuk miatt szenvednek. úr nincs a teremben, ezért Solc urat szólítom az Egységes Európai Baloldal részéről. Scholz úr. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt ashton asszony. Két évvel ezelőtt volt a japán földrengés, és láthattuk azt, hogy milyen fenyegetéseket jelent az ember számára az atomtechnológia, és itt még csak a békés felhasználásról volt szó, azonban sokkal nagyobb veszélyt jelentenek a katonai célból történő atomtechnológiák használatai. A hatások szörnyűek lehetnek, ezt látható Hiroshima-ban, vagy Nagasaki-ban, Csernomilban, Harrisburgban, vagy Fukushima-ban is. Akik ma komolyan azzal fenyegetőzik, hogy atomfegyvereket alkalmaz, azokat mindenképpen helyre kell utasítani. Az Európai Parlamentnek egyeteművé kell tennie, hogy nincs joga senkinek ilyenfajta fegyvereket alkalmaznia. Ez a világ minden országára vonatkozik, így Észak-Koreára is. Nem szabad egy dolgot figyelmen kívül ö, veszítenünk. A koreai félszigeten található történések nem egy légőrestékben történnek, ezek már fél, év, fél évszázadra tartanak. A koreai nukleáris és rakéta fegyverek nem ö, okai, hanem következményei a konfliktusnak. Akkor, hogyha másképp is gondolkodunk ebben a pontban, egyetemének kell lennie annak, hogy ezen konfliktus megoldására csak és egy teljes komplex politikai szabályozás keretében kerülhet sor, és Kínának és USA-nak is be kell avatkoznia, nem eszkaláló módon. Így lehetne ezeket az okokat megszüntetni, és minél... Felszólaló Doc úr egy percben. Minute. Asszony. Sorry sorry, Mrs. A nukleáris kísérletek, amelyeket Észak-Korea a múlt hónapban beindított, egyértelműen fenyegetik a nemzetközi biztonságot, és éppen ezért szigorúbb kereskedelmi szankciókat kell foganatosítani. Az elmúlt események mögött azonban sokkal tragikusabb helyzet húzódik meg. A lakosság éhezik, a legtöbben kényszertáborokban, munkatáborokban élnek, és a World Watch Észak-Koreát tartja az egyik legelnyomóbb rendszernek, és a jelenlegi helyzet teljesen elfogadhatatlan a parlamentnek, a vita révén az alapvető jogokat kell elősegítenie, és hangot kell adni annak a több száz ezer észak-koreainak, aki előbb-utóbb szeretné a jogait elismertetni. Nemzetközi vizsgálatot kellene lefolytatni, és jó lenne, ha hallanánk erre vonatkozó részleteket. Köző felszólaló Kelám úr másfél percben. Östen asszony. Ken Klepper, az Egyesült Államok hírszerző szervezetének elnöke azt mondta a kongresszus előtt, hogy első alkalommal komolyan fenyegeti az Egyesült Államokat és keleti ö, szövetségeseit a észak-koreai atomfenyegetés. Interkontinentális rakétákat próbált ki Észak-Korea, és még Irán időt próbál nyerni, hogy befejezze atomprogramját, Észak-Korea úgy döntött, hogy a, bemutatja, nyilvánvaló teszi, hogy egyáltalán semmi veszi el a nemzetközi szerződéseket és vállalásait. Észak-Korea nem tud magában fellépni. Szerintem Kína kulcsfontosságú szerepet játszik a háttérben. És bár úgy tűnik, Kínát aggasztja vagy zavarja Észak-Korea viselkedése, ideológiailag továbbra is kapcsolódik ehhez az államhoz. Mind a két államban kommunista diktatúra, a párt diktatúrája működik. Kína jelenleg nem érdekelt az észak rendszer összeomlásában. Még egy vetületét kell látnunk a kérdésnek, ez pedig az együttműködés észak és Irán között. Világos, hogy a rakéta fejlesztésben együttműködik a két állam, de atomfegyver fejlesztésekben is valószínűleg. Úgyhogy az, nem, az antidemokratikus országok szolidaritási hálózata működik, ami összekapcsolja Iránt és Észak-Koreát. Világosan kell látnunk azt, hogy ez kapcsolódik ez iszlám államok hálózatával is, amelyek egyesítik. Köszönöm szépen elnézést, de szigorúnak kell lennem. A következő hozzászóló Koppa asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. A fönnyáni provokáció el utasítása elítélése teljesen helyén való, de, és meg kell akadályoznunk a helyzet eszkalálódását a régióban. Figyelembe kell vennünk a lakosság igényeit, az emberi jogi helyzetet, és nem szabad, hogy támadásokba támadásokba fektessünk pénzeket. Ez nagyon fontos, hogy a szöveg ne csak az atomkísérletekre vagy a nukleáris ambícióira összpontosítson Észak-Koreának, és Iránnal kapcsolatosan ezt a lehetőséget meg kell ragadnunk, hogy mindent megtegyünk az atomfegyverek elterjedésének megakadályozása érdekében nagyon nehéz az egyik esetben elítélni, a másik esetben viszont másként eljárni. A nem demokratik, nem diplomáciai lépések és a bezártság, a leszerelési erőfeszítések, ezek nagyon fontosak, de a humanitárius szempontokat sem hagyhatjuk figyelmen kívül, ugyanis ez mindenféleképpen az atomfegyverek tovább terjedését kell, hogy megakadályozza a világszerte. Köszönöm szépen. Hefner úr következik. Egy percre. Kedves elnök úr, tisztelt kollégák! Nagyon veszélyes a nukleáris fenyegetettség, mindent meg kell tenni ennek érdekében, hogy atommentes legyen a koreai félsziget. Mindenben osztozok, amit eddig elmondtak a kollégáim, de szerintem nem elég csak beszélni erről. Észak-Korea a diktatúra, amely minden lakóját fogságba, függőségbe, nyomorba taszítja az emberek áldozatai egy őskori kommunizmusnak, nincsen szabad véleménynyilvánítás, nincsen sajtószabadság, semmi sincs, amelyel az emberi szabadságot ki lehetne fejezni. Az ENSZ külön jelentéstevője is a legsúlyosabb emberi jogok megsértéséről beszél, kilenc különböző területen egészen az élethez, egészséghez, élelemhez való jogtól kezdve egészen a kínzásokig, nyilvános kivégzések vannak, ahol a nők egyeket arra készítenek, hogy végnézzék azokat. Amire szükségünk van az az, hogy választ lehessen adni erre az atom ö, provokációra, azonnali ENSZ ö, emberi jogi vizsgálatottság létrehozására van szükség, amely minden aspektust megvizsgálna és mindenfajta intézkedést megtennek, meg lehet tenni nemzetközi kereten belül. Por un minuto y medio. Köszönöm másfél percben. Protasevic alelnököt illeti a szó. Thank you. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Myślałem, że... Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, nem működik a masina, de működik, működik, a mikrofon minden rendben van. Tehát Főképviselő asszony, kedves kollégák, két héttel ezelőtt tagja voltam a annak a parlamenti delegációnak, amely az ENSZ 22. Genfi közgyűlésén fordult meg. Emberi jogi kérdésekben tárgyaltunk, és a Nemzetközi Emberi Jogi Bíróság egyik főbírójával is beszélhettünk, aki elmondotta, hogy aggasztja az emberi jogok tragikus helyzete Észak-Koreában. Múlt hétfőn az ENSZ képviselője e, ülésen bemutatta konklúzióit, és azt javasolta, hogy hozzunk, hozzanak létre egy külön bizottságot, amely az emberi jogok észak megsértésének bizonyítékait gyűjti össze. Tehát ami vitánk nagyon aktuális, és nagyon fontos hang lesz abban a kórusban, amely a nemzetközi közösségből származik, és amelynek címzetje az észak rezsim, és amely arról szól, hogy nem nézzük ölbetett kézzel a tömeges kivégzéseket, az észak rettenetes helyzetét, csak, csak és az észak politikát. Un minuto y medio. Köszönöm szépen, most pedig másfél percben Kutas úr elnök úr, főképviselőasszony. Az észak-koreai agresszív nyilatkozatok a Dél-Koreával kötött fegyverszüneti megállapodás felmondásában csúcsosodott ki, és az ebből fakadó fenyegetettség igencsak aggasztó. Észak-Koreának le kéne higadnia és felhagynia ezzel a harcias fellépéssel, és inkább azzal foglalkozna, hogy a lakosság éhezik, és a legmélyebb szegénységben él. Az ország gazdaságilag elszínyeg, elszigetelődött. A kiút ebből a párbeszéd és a békés magatartás kell, hogy legyen. Fel kell hagyjon az ország az atom kísérletekkel, és csatlakoznia kell az atomsorompó egyezményhez. Mint ahogy elhangzott, ez Kína érdekét is legalább annyira szolgálja, mint a biztonsági tanács többi tagjáét. Kína érdeke is megőrizni a stabilitást a térségben. Kínának meg kell tudnia győzni Fenyánt, hogy a békés megoldás érdekében üljön le a tárgyaló asztalhoz. Az Európai Uniónak is valami fajta kommunikációt fenn kell tartani a Észak-Koreával. Un minuto. Köszönöm szépen. Sziliszin asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Az emberi jogi helyzet Észak-Koreában a legsúlyosabb az egész világon, kiskorúak kivégzése, és nem csak politikai üldözet és elnyomás tapasztalható, gyilkosságok, nemi erőszak, mindenfajta erőszak forma jelenik meg az ENSZ jelentéseiben. Nem valószínű, hogy az ENSZ túl sokat tud ezen változtatni, ez nagyon fontos az, hogy a szankciók mellett párbeszédet is folytassunk. Egy közös álláspontot kell kidolgoznunk az észak-koreai rezsimmel szemben. A helyzet rendkívül súlyos, mert ez nem csak a regionális biztonságot veszélyezteti, hanem a globális biztonságot is. Amikor a nukleáris programjáról van szó Észak-Koreának, akkor az álláspontunkat egyetemen közelni kell. Joana, tiene la palabra un minuto también. Köszönöm szépen, most egy percben. Árlak képviselőt illeti a szó. Köszönöm, elnök úr, Eston asszony. Osztom, hogy el kell ítéljük Észak-Korea által gyakorolt atom támadás fenyegetést. Ez egy autoriter rendszer elfogadhatatlan fenyegetése, és a koreai félsziget, valamint a teljes térség biztonságát fenyegeti. Ugyanakkor úgy gondolom eljött ideje annak is, hogy emlékeztessünk arra, hogy egyet nem, nemzetet sem illet az atomfegyver joga, sem Irán, sem Észak-Koreát, de, de azokét se, azokat sem, akik őket úgymond felülről bírálják. A globális biztonságot nem garantálhatja egy privilegizált atomklub, atomfegyverklub országainak csoportja. Ez kettős mérce alkalmazása, az, hogy az atomfegyverek birtokolását illegálisnak nyilvánítjuk, az önmagában nem oldja meg e térség problémáját sem. Köszönöm szépen. Az utolsó hozzászóló szintén egy percben, Zala úr. Az Észak koreai magatartással szemben közvetlenebbül kellene fellépnünk a régióban. Ami a nukleáris válságot illeti, az Európai Unió azzal járulhatna ehhez hozzá, ha a Kínával való stratégiai partnerséget kiaknázná. Ugyanis Kínának alapvetően fontos szerepe van Észak-Koreával szemben, de Oroszország sem kevésbé fontos. Itt egy olyan nagyon nagyszabású feladatról van szó, ami mindenféleképpen diplomáciai fellépést igényel. Köszönöm szépen, Boris, és akkor most következnek a spontán hozzászólások. Permitir intervenir, vamos a cortar la palabra como hago siempre. Csak a minimum szá- létszám kap szót. Korhola asszony az első. Kiitos arvoisa puhemies. Köszönöm, Köszönöm szépen. Elnök úr, nem tudjuk, nem lehet elfogadni Észak-Korea szerencsejátékszerű politikáját, meg azt sem, hogy hogyan tiporja semmi sárba saját népe jogait a kényszermunkatáborokban. A helyzet még tovább romlott, a legutóbbi tanulmányok szerint kivégzések folynak, éhalál nélkülözés jellemzi az országot a kényszermunkatáborok teljesen elszigetelten működnek. A csak műhold felvételeken látható, hogy kb. 200 ezer lakója lehetnek ezeknek a táboroknak, a kényszermunkásokként alkalmaznak. Az ENSZ emberjogi biztosa úgy nyilatkozott, hogy az emberjogi helyzet a világon egyik legrosszabb északkorában. Ugyanakkor nagyon nehezen érthet, látható át az ország helyzete. A szank, nemzetközi közösség szankciói nem javítottak a helyzeten, és remélem, hogy a főképviselő asszony kifejti, miben áll az EU stratégiája észak kapcsolatban. Zemke úr kap szót. Otóż bardzo chciałem podziękować. E, tak się stało, że w ostatnich latach byłem e, dwukrotnie. Szeretném hálámat kifejezni. Többször jártam Észak-Koreában, és két megjegyzésemet szeretném megosztani önökkel. Nagyon lassan, de biztosan a változás jelei tapasztalhatóak, például szabad kereskedet próbáltak bevezetni kismértékben. A többoldalú fellépés lehet csak sikeres. Egyetemben kell elgondolkodnunk az Észak-Koreával szemben alkalmazandó szankciókról. Kínával is kell működnünk, hiszen Kína az egyetlen ország, amelyel Koreának jó kapcsolatai vannak. Köszönöm, köz, köz, köszönöm szépen. Lokpiller asszony. Elnök úr, tisztelt képviselő, főképviselő asszony. Az Emberi Jogi Szakbizottság nemrégiben foglalkozott Észak-Koreával, és üdvözöljük, hogy az EU egyik súlyponti kérdésként kezeli az ország helyzetét, az emberi jogi helyzetet Észak-Koreában, ahol is igen súlyos sérelmekre került sor. És éppen ezért szeretném felvetni, hogy a politikai helyzet illetve az ilyen kényszertáborokban, munkatáborokban több száz ezren élnek, és nem csak felnőttek, hanem gyermekek is, akik kényszermunkát kell, hogy végezzenek, miközben éheznek. mindenféleképpen a tárgyaló feleknek fel kell vetniük a napirenden ezeket a kényszer munkatáborokat, illetve ennek elfogadhatatlanságát. El doktor Tanok. Köszönöm, Tanok doktori a szó. Köszönöm, elnök úr. Észak-Korea továbbra is a egy brutálisabb diktatúra a világon, amely veszélyes atomprogramot indított el atomtesztek, balisztikus rakétakísérletek, amelyek akár atomfegyvert is hordozhatnak, riasztóak. Ezért meg kell kettőznünk az erőfeszteseket arra, hogy Észak-Korea aterje az atomsórópa egyezményt, és egyesüljön végső soron békés úton Dél-Koreával. Nagyon fontos, hogy Kínát mindenképpen bevonjuk ebbe a folyamatba, és mert ugyanakkor nem tud meg kell ígérni, hogy a teljes koreai félszigetről kivonulnak az amerikai csapatok is, és az Egyesített Korea az el nem kötelezett országok sorába tartozik majd. Annak idején Oroszorsz, Oroszország a ndk egy kivonuláskor azt követelte, hogy az amerikaiak vonuljanak ki Nyugat-Németországból, ez nem történt meg annak idején, ezt el kell kerüljük most. Ö, még egy átmeneti kormány révén is elérhető volna ez. Az elnök meg, megvonja a szót Tenok Köszönöm szépen, és akkor a vitát lezárjuk, illetve utolsóként eh, Catherine Ashton főképviselőasszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy mindannyian egyetértünk a tekintetben, hogy ami Észak-Koreában folyik, az egy brutális rendszer, elfogadhatatlan, és Japánnal, illetve az emberi jogi tanácssal közösen folyik a vizsgálat az ottani eseményekkel kapcsolatosan, és mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy milyen horror, milyen terror éri a lakosságot. Itt a legalapvetőbb feltételeket sem biztosítja a rezsim a lakosság számára, és az világ élelmezési programja révén tudunk humanitárius segítséget nyújtani. Már egy ideje foglalkoztam Kína szerepével a stratégiai dialógus keretében. Kína kulcs szerepet kell és játszhat abban, hogy Észak-Korea nyisson és nyomást gyakorolhat az ottani rendszerre, de addig is továbbra is fenn kell tartanunk azt a nyomást, amit az ország irányában eddig is mutattunk, és ehhez a biztonsági tanács segítségére is számítunk a nemzetközi közösség segítségére. Köszönöm szépen alelnök asszony. Igen. Elnök úr, kiválóan vezette az ülést, tartotta az időt, és ugyan én jelentkeztem spontán hozzászólásra, szeretném megkérde, megkérdezték, hogy én jelentkeztem, azt mondtam, hogy igen, de valahogy itt figyelmen kívül hagyott, úgyhogy nem kaptam meg a szót, nem értem. Kérem, hogy ezt vegye figyelembe majd a következő napi rendi pontnál. Igen, köszönöm szépen a hozzászólást. Ha akarja, majd kap egy percet, nem vettem észre, amikor jelentkezett, de a következő téma ügyben, ügyében kérdezi Obermeyer úr. Igen, lejegyeztük a következő napirendre pontra vonatkozóan az igényét. Ezzel viszont zártuk az észak-koreai témát, a szavazás holnap lesz 11.30-kor. Következő napi pontunk talán még fontosabb, minden témák nagyon fontos, de ez a mostani talán még kiemelkedő fontosságú, és fontos az, hogy megvitassuk a főképviselő asszonynal Szíria helyzetét.